Funziona il microfono? Működik a mikrofon? Credo funzioni il microfono, c'era un po'... Úgy vélem, hogy működik a mikrofon, volt némi zaj, ezért nem lehetett jól hallani. Most pedig kezdjük el a napirend első pontjával. A napirend tervezet elfogadása. A fontos dolgok között szerepel a petíciós szakbizottság éves jelentésének elfogadása, az ombudsman tevékenységével kapcsolatos vita, valamint tevékenységének mérlege. A napirendet kiosztottuk valamennyi nyelven, és honlapunkon is rendelkezésre áll. Lesznek majd petíciós benyújtók sok napirenden szereplő petíció esetében jelen. Szeretném már előre bocsájtani, hogy holnap délelőtt az ülés, vé, ülés elején Paliadeli alelnök kollégám fog helyettesíteni, mert egy konferencián jelenek meg, amely az Európai Környezetvédelmi Jogszabályok végrehajtásával foglalkozik. Ezen szakbizottság elnökeként veszek ott részt. Tehát a 11-es pontot illetően, ami a koordinátorok határozatairól szól, azt elhalasztjuk, és 10 óra 15 körül kerítünk erre sort. Délután, ahogy már elmondtam, szavazni fogunk Meyer kolléga jelentéséről, amivel kapcsolatban 34 módosítót nyújtottak be, egyeseket azt hiszem már egyszerűsítettek, illetve kompromisszumos módosítókban foglaltak össze. A jelentéstevő röviden bemutatja majd ezeket a módosítókat, mielőtt sort kerítenénk a szavazásra. Az ülés során eszmét cserélünk Turgáis képviselő munkadokumentumáról, amely a hulladékkezelési irányelv alkalmazásáról szól. Részt vesznek majd az ülésen azok a petíciós benyújtók, akik a 6-os, a 8-as, illetve a 9-es pontban szereplő petíciókat nyújtották be. Holnap délelőtt pedig részt vesznek majd az ülésen azok a petíciós benyújtók, akik a 14-es, 15-ös, 17-es, 18-as, 19-es, 20-as és 21-es petíciókat nyújtották be. Hogyha nincsen kifogás, a napirendet elfogadottnak tekinthetjük. Nincs kifogás, tehát a napirendet elfogadottnak tekintjük. A második pontot illetően mint ahogyan ezen szakbizottság valamennyi ülésén történik. Már a múlt héten kiosztottuk a közleményeimhez kapcsolódva a petíciók lezárására irányuló javaslatokat, amelyek esetében nem tudtunk további információkat nyerni a petíciókat benyújtóktól, vagy egyéb okoknál fogva. Tehát ezek a petíciók egy ideje már megrekedtek nálunk, és új információk alapján, amelyeket a titkárságunk kapott, megnyitunk újra petíciókat, illetve nem kaptunk újabb javaslatokat és közleményeket egyesek esetében. Kérem, hogy ezeket a mellékelt közleményeket is fogadják el a képviselők. Nincsen kifogás ezzel kapcsolatban, tehát ezeket elfogadottnak tekintjük. És mivel nincsen más közleményem, térjünk át a négyes napi rendi pontra. Megnyitom tehát a vitát a 063 per 2010-es számú petíció tárgyában, amelyet egy német állampolgár nyújtott be, és tárgya az Európai Bizottság előzetes döntéshozatalra irányuló tanácskozásain egy harmadik fél jelenléte. Nincs jelen a, a petíciós benyújtó, meg is adom a szót. Elnézést, a titkárság javaslatát hallgatom meg. Tehát nem foglalkozunk ezzel a petícióval a vitánk során. Ezzel a petícióval kapcsolatban megkaptuk a jogi szolgálat véleményét, amelyet valamennyi képviselő megkapott, tehát nem nyitunk vitát ezzel a ponttal kapcsolatosan, csupán ismertetem, azokat az értékeléseket, amelyek a következő jelentésre vonatkoznak, amelynek tárgya a petíciós bizottság tevékenységével kapcsolatos éves jelentés. Tehát át is térek rögtön a következő napirendi pontra, éves jelentés a petíciós bizottság tevékenységéről, és meg is adom a szót Meyer kollégának. Gracias, muchas gracias, presidenta. Bueno, primer... Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék gratulálni minden képviselőtársamnak, aki módosítókat nyújtott be, 34 módosító érkezett be, az elnök asszony ezt már említette, Jár, Bostináró, Szerakosz, Redmán, Roland kollégáknak külön köszönet, illetve köszönet a petíciós szakbizottság titkárságának. Az összes módosító arra törekszik, hogy a szövegen finomítson, a az árnyék jelentéstevők pozitív megállapodása tükrében. Tehát egy konszenzus alakult ki. Ennek alapján hat kompromisszumos módosítót készítettem el, figyelembe véve a különböző frakciók által benyújtott módosítók 99%-át. A petíciós szakbizottság az állampolgári kezdeményezéseket akarja elősegíteni, ezt szeretnénk nyilvánvalóvá tenni. Nevezetesen, hogy az európai intézményeknek átláthatóbb hozzáférést kell biztosítani a dokumentumokhoz, tiszteletben tartva az alapvető emberi jogok kartáját. A petíciós szakbizottságnak nagyon fontos szerepe van a tagállami együttműködés területén is. Átláthatóságot kell biztosítani a petíciók kezelése során, és világosá kell tenni azt is, hogy mi történik a szakbizottságon belül a tagállamok együttműködésében. Az összes kompromisszumos módosítót a módosítók benyújtói is elfogadták, tehát itt most nyilvánosan is szeretném ezt megköszönni nekik, hiszen ezzel lényegesen egyszerűbb lesz a helyzetünk, a szöveg így érettebb, és általános konszenzus uralkodik a frakciók között. És remélem, hogy a szavazás is tükrözi majd ezt. Én szóbeli módosítót is benyújtottam a preambulummal kapcsolatosan, a Júri szakbizottság állásfoglalását figyelembe véve a 163-as petíció alapján, ami a nyilvános, illetve a dokumentumokhoz történő nyilvános hozzáférést illeti, ezt az előbb említettük. Köszönöm szépen, és köszönöm mindenki együttműködését. Bene, allora questo punto. Most tehát, akkor most térjünk át a szavazásra, Meyer kolléga jelentésével kapcsolatosan. Egyes bekezdéshez kapcsolódó tízes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva. Kettes kompromisszumos egy elbekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es módosító 1B bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13-as módosító 1C bekezdéshez mellette ellene tartózkodók elfogadva. Aztán van itt egy technikai jellegű módosító a kettes bekezdéshez, mellette ellene tartózkodók elfogadva. 14-es módosító 4-es bekezdéshez mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 15-ös módosító 5-ös bekezdéshez mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 16-os módosító az 5 elbekezdéshez mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 3-as kompromisszumos a 7-es bekezdéshez mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Négyes kompromisszumos nyolcas bekezdéshez mellette ellene tartózkodók elfogadva. 21-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva. 22-es módosító a 10-es bekezdéshez mellette ellene tartózkodók elutasítva. 23-as módosító, 24-es módosító együtt, a 11 elbekezdéshez bekezdéshez mellettük, ellenük tartózkodók elfogadva. 25-ös módosító a 13-as bekezdéshez mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 26-os módosító 19-es bekezdéshez mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Ötös kompromisszumos a 22-es bekezdéshez mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 29-es módosító a 23-as bekezdéshez mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 30-as módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 6-os kompromisszumos a 25-ös bekezdéshez mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Harminc hármas módosító, 33-as mellette, ellene tartózkodók, elektronikusan kell ellenőriznünk, mellette illetve ellenőrizzük. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. 34-es módosító a 26-os bekezdéshez mellette ellene tartózkodók elutasítva. Egyes módosító a 3A preambulumhoz mellette ellene tartózkodók elfogadva. Szóbeli módosító jelentéstevő részéről vannak-e kifogások azzal kapcsolatban, hogy ezt bemutassa? Nincsenek kifogások? A jelentéstevőnek nem kell bemutatnia, ki van tehát emellett? Ellene tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszumos a preambulum bekezdéshez mellette ellene tartózkodók elfogadva. Van egy másik szóbeli módosító, amelyet az ALDE frakció kért. Vannak-e kifogások ennek a bemutatásával kapcsolatosan? Nincsenek. A szóbeli módosítót a frakció képviselője be kívánja mutatni? Nem, tehát bocsássuk rögtön szavazásra az így módon módosított, négyes módosított, ki van mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Ötös módosító, D preambulum bekezdéshez mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Hatos módosító az F preambulum bekezdéshez részenkénti szavazást kértek. Az első részről szavazunk mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Hetes módosító PL preambulum bekezdéshez mellette, ellene tartózkodók. Vannak kétségeink, tehát kérem ismételjük meg a szavazást. Hetes módosított újra szavazásra bocsájtom mellette. Ellene. Elfogadva. Nyolcas módosító S preambul bekezdéshez mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Kilences módosító TA preambul bekezdéshez mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Most pedig szavazzunk a teljes dokumentumról mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Komplimenti al kollega Meyer. Gratulálok Meyer is. Allora, eh, apriamo la discussione. Nyissuk meg most a vitát. A hatos napirendi pont a 273 per 2010-es számú petíció tárgyában, melyet Maria Grazia Canuti nyújtott be. Jelen van a petíció benyújtója Pierre Giorgio úr, aki az ekologista Eco Italia Solidale mozgalom képviselője, percben megkapja a szót. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt elnök asszony, tisztelt bizottsági tagok. Köszönetet szeretnék mondani azért a lehetőségért, hogy itt a szakbizottságon belül vitázhatunk az egészséges környezethez való jogról. Az Eco Italia Movimento Ecologista mozgalom képviselőjeként is szeretném bemutatni a hulladéklerakással kapcsolatos problémákat, illetve konkrétabban Malagrotta városában fellépő problémákat Olaszországban Számos alkalommal felszólították ezt a létesítményt a bezárásra. Nagyon súlyos környezeti problémák állnak fenn ezen létesítmény területén, és jelenleg is Láció tartományban vitáznak a regionális hulladéklerakási tervről. Nem jelölnek azonban ki alternatív lerakóhelyeket, és nem zárják be ezt a létesítményt. Minden polgárnak joga van az egészséges környezetben való élethez. Körülbelül 300 ezer lakosról van szó, akik ezen a területen Malagron a környékén laknak, de az ő ezen joguk bizonyosan sérül. Ezért nyújtottuk be a petíciót az Európai Parlamenthez, és ezért vagyok ma itt, hogy védjem a polgárok érdekeit az Európai Bizottság Európai Uniónál, hiszen az Európai Bizottság esetében a egészséges környezethez való elvek rögzítésre kerülnek. Az európai közösség hosszú idő alatt alakította ki ezeket az elveket az Európai Bíróságnál is. A megelőzés, az elővigyázatosság, a szennyező vizet, fizet, illetve a kármentesítés elvei mentén. Nos, e, kibocsátották a 9931-es irányelvet is ezzel kapcsolatban is, és ennek a második preambuluma azt mondja, hogy a jövőben csak a biztonságos és ellenőrzött hulladék lerakási tevékenység végezhető, majd az áll ebben az irányelben, hogy ösztönözni kell a hulladékok újrahasznosítását és valorizációját, és meg kell kímélni a természeti erőforrásokat. A 9931-es irányelvben nem szerepel valamennyi elv, amely a környezettel kapcsolatos tevékenységeket irányítja. Nos, szeretném felhívni a figyelmet a súlyos hiányosságokra, amelyek megjelentek a malagrottai hulladéklerakóhelyen. Az olasz hatóságokat egyébként felszólították arra, hogy ezt az irányelvet tartsa tiszteletben. Nos, már évek óta megsértik, rendszeresen megsértik a polgárok alapvető jogait, ahhoz, arra vonatkozóan, hogy egészséges környezetben éljenek. A petíció három ö, problémára hivatkozik. Egyrésztről arra, hogy nem kezelt hulladékot ö, visznek a hulladék lerakó területére, aztán itt a Tirén tengerrel, illetve az ezzelhez kapcsolódó vizek szennyezéséről is szó van, valamint itt az elnök asszony félbeszakította felszólalt arra kérvén, hogy lassítson egy kicsit. Nos, tehát hulladék hegyek vannak ezen a területen, és ezek a közútra is kiterjedtek, és ennek következtében a közúti forgalmat el kellett terelni. Nos, ezen illegális tevékenységek keretében a helyzet tovább súlyosbotott, azon tényokán, hogy az olasz hatóságok, akik ugyan tudatában vannak a malagrottai hulladék lerakó hely veszélyességének, mégsem cselekednek. A tartományi környezetvédelmi hatóság egy nemrégében készült tanulmányok keretében meggyőződött arról, hogy a felszíni és a felszín alatti vizeket szennyezi a malagrottai szennyvízlerakóhely, és még a Róma környéki tengereket is szennyezi. Az olasz kormány a 334-es határozatában, amely 99. augusztus 17-éről datálódik, a malagrottai terület helyzetet úgy minősítette, hogy jelentős ott a baleseti kockázat, és jelentős a környezetet sújtó rossz hatás. Nos, az Európai Bizottság, mivel az EU szerződés megsütésére került sor Olaszország részéről, eljárást indított, amelyet 2008-ban aztán felfüggesztett, mivel bemutatott Olaszország egy kiigazítási tervet, amely mostanáig csupán papíron maradt, és egyébként az Európai Bizottság tudatában van a malagrottai hulladéklerakó hely veszélyességének. Nos, végezetül azon súlyok sokok miatt, amelyeket az imént felsoroltam, és amiatt, hogy a helyi lakosságot védeni kell. Nos, ezért felhívással fordulok az olasz hatóságokhoz, hogy azonnal zárják be ezt a hulladékről rakó létesítményt, és bonifikálják a területet. Ennek már évekkel ezelőtt meg kellett volna történnie. A római polgármester 2011 áprilisában kívánta bezárni ezt a létesítményt, és kizárta az alternatívákat hiszen ö, ezen ö, létesítmény veszélyes hulladékokat tartalmaz. Nos, ezért felhívom a közösségi hatóságokat az olasz környezetvédelmi mozgalom nevében arra, hogy a környezetvédelmi elvek mentén az olasz hatóságokat kötelezzék arra, hogy hozzák meg a megfelelő védőintézkedéseket a környezet és az egészség védelmében anélkül, hogy továbbra is fenntartanák ezt a létesítményt a jövőben. Elnök, köszönöm önnek, és szeretném közölni, hogy meghívtuk ide a regionális, megyei és önkormányzati hatóságok képviselőit is, a római hatóságok képviselőit, hogy vegyenek részt a vitán. Itt vannak a megye képviselői, éppen ezért meg is adnám a szót Claudio Veszeli úrnak, aki a római, Róma megye képviselője. Köszönöm, elnök asszony. Ahogyan ön említette, Róma megye elnökét képviselem itt, én annak a részlegnek a vezetője vagyok, amely a környezetvédelemmel foglalkozik Róma megyében. Ami a malagrottai hulladéklerakót illeti, valószínűleg ez a legnagyobb Európában. Több mint 200 hektára terjed ki Láció tartományban, Rómától nyugatra, egy olyan területen, amelyet korábban bányaként hasznosítottak. A fővárosból, illetve városból, illetve Csampino Fiumicino hulladékának lerakására használják most ezt, 3 millió lakos szolgál ki. A hulladék ártalmatlanítás 75-ben kezdődött, és jelenleg most már szinte tele van ez a hulladék lerakó, újabb helyeket keresnek, ahol a hulladékot lehet kezelni, illetve újrahasznosítani de továbbra is folytatja ez a létesítmény a tevékenységét Láció tartomány elnökének határozata alapján, amely 2010. decemberéből datálódik. Továbbra is zajlik a vizsgálat Láció tartomány részéről azt illetően, hogy meg, hogy engedélyezenek új lerakóhelyeket. Május 4-én született a legutolsó határozat ebben a tárgyban ez a lerakóhely a tagállam, illetve közösségi jogszabályoknak megfelelően folyamatos korszerűsítésre került. A legutolsó ilyen két, határozat 2005-ből datálódik, és ez a korszerűsítést hagyta jóvá 2003-ból, amely egy 91 per 31-es közösségi jogszabály olasz átültetésnek eredménye volt. Itt fennállnak kockázatok az emberi egészségre és a környezetvédelemre, de ahogyan az imént elmondta a környezetvédelmi mozgalom képviselője, ez a korszerűsítési program egyelőre csupán papír maradt, papíron maradt. A 80-as években meg valósítottak a lerakóhely teljes területén egy vízzáró réteget, amelyet poldernak neveznek. Cementből, betonból és vízből áll ez. Ez a vízzáró réteget védi, és ennek keretében a létesítményen belül és kívül elérték azt, hogy a víz záró rétegből lehessen mintákat venni, és azokat elemezni bakteriológiai és vegyi szempontból, és ez a hulladék lerakó a biogáz feldolgozó területtel is rendelkezik, amelyből elektromos energiát nyernek, meten termelnek, és van itt egy olyan rendszer is, ahol, ahol hulladékot ártalmatlanítanak, és a helyszínen történik kegyes hulladéktípusok tisztítása. A lerakóhely kezelője a 2003-as irányelvnek megfelelően végzi a terület ellenőrzését egy felügyeletét, valamennyi jogszabálynak megfelelően, hogy ne léphessenek fel balesetek a hulladéklerakó működését illetően. Ez a terv a különböző monitorozandó paramétereket is meghatározza. Két ilyen monitorozó központ van, amely a lég minőség, levegő minőségét és a klimatikus viszonyokat méri. A talaj alatti vizeket is rendszeresen ellenőrzik mind a létesítmény kezelője, mind pedig a tartományi környezetvédelmi hatóság. A vízzáró rétegben található víz elemzése azt mutatta, hogy a megengedett egészségügyi határérték a nikkel, a vas, a higany és a szénhidrogének esetében túllépésre került. Nos, itt más hulladéklerakók használata is felmerült, és az egyik hatóság úgy véli, hogy itt jogsértése is sor került a hulladéklerakó működtetésében. Még nincsen bizonyosság ezen egészségügyi határérték túlépés okairól. Pontosítani kell, hogy az a terület, ahol a hulladéklerakó található, Nos, ott nagyon sok különböző emberi tevékenység zajlik, mint a kőolajfinomítás, a különböző hulladékártalmatlanítási létesítmények, bányászat, mezőgazdaság, állattenyésztés, nagy forgalmú közutak is vannak ott, amelyek szintén erőteljesen kihathatnak a környezeti tényezőkre. Egy nemrégeben végzett környezeti hatásvizsgálat amelyet a környezetvédelmi hatóság végzett a környezetvédelmi miniszter megbízására, az megerősítette hasonló ellenőrzésekhez hasonlóan, hogy a környezet súlyos károkat szenvedett ebben a teljes térségben, különösen a felszíni és a felszín alatti vizek tekintetében. A légköri kibocsátásokat illetően az elemzés azt mutatta, hogy a forgalomba eredő kibocsátások nagyon erősek, valamint az ipari kibocsátások is. Ugyanakkor a tanulmány tekintettel az esetleges, a lehetséges források sokféleségére nem tette lehetővé, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy a környezetszennyezés csak és kizárólag a hulladéklerakó tevékenységének tudható be. Jelenleg az ellenőrzési hatóságok által végzett tanulmányok alapján nem volt lehetséges megállapítani egy kauzális összefüggés teljes bizonyossággal a környezetvédelmi károk és a hulladéklerakó tevékenységek között. Minden esetre 2003-ban mivel vannak egyes kutak a létesítmény területén, a felszín alatti vizekben a szénhidrogének értéke túllépte az egészségügyi határértéket, és éppen ezért megkezdődött az az eljárás, amely arra irányult, hogy a malagrottai területet bonifikálják. Noha a kezelő társaság azt mondja, hogy nem ő a felelős ezen környezeti károkért, amelyeket az ellenőrzés felderített. Nos, az a lehetőség, hogy bizonyos okokozati összefüggést állapítsunk meg a hulladéklerakó és a felszín alatti vizek szennyezések között. A lációi tartomány kiadta a 2010-ben kiadott egy, 2010-ben kiadott egy határozatot, amely kötelezte arra a kezelő hatóságot, hogy vészhelyzeti intézkedéseket foganatosítson. Végezetül szeretném elmondani, hogy ahogyan mondtam, van egy biztos jogi keret a szennyezésre vonatkozóan ezen a területen, nemrégiben Láció tartomány, illetve Róma megye, illetve város egy szendék nyilatkozatot írt alá, annak érdekében, hogy Malagróta térségében ellenőrzéseket végezzenek, és hatalmas forrásokat, kb. 3 milliót bocsájtanak rendelkezésre erre a célra, abban a reményben, hogy az állami ellenőrző hatóságok együttműködve a tagállami hatóságokkal, a környezetvédelmi hatósággal, a CNR-rel, a kutatóhatós, olasz kutatási hatósággal végre sikerül majd teljes biztonsággal megállapítani, hogy mi is felelős a környezeti szennyezésért ebben a térségben, amely a Malagrotta térségben bizonyosan jelen van. Sajnos jelenleg nem volt lehetséges megállapítani bizonyossággal, jogi bizonyossággal ennek az okait tekintettel arra, hogy mind a rendes bíróság, mind pedig a közigazgatási bíróság ebben az időszakban megpróbálja megállapítani a felelősséget ebben a tárgyban. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Most pedig megadom a szót az Európai Bizottság képviselőjének Giuseppe Manganárónak, hogy tájékoztasson azokról a vizsgálatokról, melyeket a bizottság indított. Igen, köszönöm szépen. A bizottság vizsgálatot indított mégpedig 2009-ben. Nem ez az első vizsgálat a malagrottai hulladéklerakóval kapcsolatban, ez a vizsgálat 2010 során zajlott, több kapcsolatfelvételre került sor az olasz hatóságokkal, ezek 2011-ben is folytatódtak tekintettel a legutolsó alkalomra, amikor beszámoltunk a petíciós szakbizottságnak az Európai Parlamentben itt a malagrottai hulladéklerakóval kapcsolatban, tehát 2011. januárjában volt ez. Azóta további eszmecserékre került sor az olasz hatóságokkal, amelyek további információkkal szolgáltak részünkre, különösen 2011. januárja végén és márciusban a vizsgálat továbbra is zajlik, nem lehetséges megelőlegezni, előre látni ennek az eredményeit, tehát valószínű, hogy a bizottság a következő hetekben hozza majd meg a döntését ebben az ügyben. Köszönöm. Vannak-e hozzászólások a parlamenti képviselők részéről? Jár, kolléga. Köszönöm szépen elnök asszony. A petíció tartalmáról. Itt gyakorlatilag nyitott a dolog. A bizottság is említette ezt. Még csak azt szeretném kérni a bizottságtól, hogy a panaszokat, a kifogásokat, a kritikákat, amelyeket a petíció benyújtója előterjesztett, vegye figyelembe. Tartsuk nyitva ezt a petíciót, és a szakbizottság akkor térjen vissza rá, hogyha a bizottság bővenben tud erről szólni. Egyelőre nem tudom megítélni az ügyet, tehát még egyszer azt kérem, hogy ezeket a kifogásokat kellő komolysággal kezelje a bizottság. A kollega Merkez kolléga. Uh, that is a good uh, uh, proposition which I can second. Ez kiváló javaslat, amit más, amit támogatni tudok. Okay. I agree on that. Just a... little. Egyetértek. Egy kisebb kiegészítés lenne. Úgy hangzik, mintha önök kételkednének ennek a hulladék elhelyezőnek a problémás tekint, volt a tekintetében, de hogyha még ha azt mondjuk, hogy lehet más forrás és zenyőződésnek, remélem nem mondják azt, hogy a szemétárakó nem okoz problémát. Nem szeretném, hogyha olyan helyzet alakulna ki, hogy azt mondjuk, hogy mivel nem tudjuk az összes forrást beazonosítani, ezért ráütjük a pecsétet, hogy a hulladék lerakóval minden rendben van. Ezt szeretném biztosítani, nehogy ebbe a hibába essünk. A hatóságok válaszából ez nem volt teljesen világos. Ci sono altri interventi? Hozzá más szólni. Una della collega kolléganő kiegészítése. Just for the uh, uh, uh, petitioner. A petíciót benyújtóhoz szólnék. Nagyon sok petíciót kaptunk Olaszországban már. Többé-kevésbé mindig ugyanazzal kapcsolatosak. Nagyon szeretnénk részletek belemenni, és uh, megérteni, hogy mi a probléma igazából, és szeretnénk eh, az egész ügyet megvitatni. Eh, úgyhogy eh, nem az a célunk, hogy gyorsan megoldjuk ezt az ügyet, lesöpörjük az asztalról, inkább az a célunk, hogy megfelelő figyelmet tudjunk szentelni ennek a problémának, látván, hogy milyen hatája, milyen tárgyi hatája van, milyen széleskörű probléma az, megjelölni ezt az alapos hozzáállást. Tevé firmatári? Van-e kiegészítés, illetve válasz a petíciót benyújtók részéről? Un minuto a testa di replica, vuole intervenire. Egy perc személyenként. Először a megye képviselője kíván felszólalni. Nos, azt akartam elmondani, hogy Sajnálom, hogy az a benyomás keletkezett, hogy mi nem teljesítjük megfelelően a kötelességünket, tehát a megye nyilván nem így van abszolút tudatában vagyunk a hulladéklerakóval kapcsolatos problémáknak, de az is igaz, hogy felléphessünk a hulladéklerakó kezelőjével szemben, ahhoz bizonyosságra, biztos bizonyítékrakra van szükség, amelyek cáfolhatatlanok. Jelenleg nem tudunk fellépni, nem tudunk cselekedni, mert noha ott vannak az adatok a környezetszennyezésre vonatkozóan, ahogyan ezt a regionális környezetvédelmi hatóság is megerősítette, ezeket az adatokat a hulladéklerakók kezelője megtámadta a bíróságon, és ez részben a bíróság elismerte, a hulladék lerakó kezelőjének álláspontját, tehát hogy nem lehet a világosan a hulladék lerakó kezelőjének tulajdonítani a felelősséget, és a hulladék lerakó a méreteinél fogva, illetve az ott tárolt, nem kezelt kommunális hulladék mennyiségét tekintve Nos, ezért nem hiszem, hogy téves lenne egy szörnyetegről beszélni, amit a lehető leghamarabb be kellene zárni. Tehát a lehető leghamarabb választ kell adni, illetve megoldást kell találni a több millió lakos által termelt hulladék elhelyezésének problémájára. Az európai, illetve az olasz jogszabályok ellenére, amelyek, amely jogszabályok ugye az európai jogszabályokat ültetik át, itt most már a kommunális hulladékok újrahasznosítására, valorizációjára lenne szükség. Rómában a szelektív hulladékgyűjtés mennyisége jelentéktelen sajnos, tehát a hulladék nagy része a hulladéklerakóba kerül, és ez nyilvánvaló, hogy környezetvédelmi problémákat vet fel ezek gyakran nagyon nagy problémát jelentenek a helyi lakosság, a le, hulladéklerakó közelében élő helyi lakosság számára. De itt a jogszabályok nem világos megsértéséről van szó, és éppen ezért nehéz fellépni, de nyilván, hogy a megoldás az lenne, hogy szelektív hulladékgyűjtés történik, és a hulladéklerákot bezárjuk. Köszönöm, elnök. A petíciót benyújtónak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Nos, amit mi bemutat láttunk, ez nem mostani probléma évtizedek óta fennáll, úgy véljük, hogy az olasz intézményeknek eh, önkormányzati hatóságoknak már évtizedekkel ezelőtt meg kellett volna oldani ezt a problémát. A második dolog a felelősség. Mi azt kérjük, hogy a felelősséget állapítsák meg ellenőrzésekkel. Azt hiszem, hogy Olaszországban megvannak azok a hatóságok, bírósági hatóságok, amelyek fel tudnak lépni, és meg tudják állapítani, hogy van-e valakinek közvetlen felelőssége ebben az ügyben. Az a probléma, hogy ez a terület nagyon nagy, és mert tele van hulladékkal. Itt többféle létesítmény van, amelyeknek jelentős környezeti kihatásuk van, illetve környezeti károkat okoznak. A legkülönbözőbb típusúak ezek a létesítmények, éppen ezért lehetetlen bezárni, beújni a szemünket, és azt mondjuk, hogy ezen hulladéklerakón belül egy másik hulladéklerakót hozunk létre. Ahogyan a megye képviselője is elmondta, és mi is úgy véljük hosszú ideje, hogy Olaszországnak uh, a hulladéklerakói típusát is módosítania kell, a mostaniak elavultak, láthatjuk a San Franciscoi modellt, a nulla hulladék célkitűzést, ami a jövőben ke- cél kell, hogy legyen, és Olaszországnak is ki kell igazítani a modelljét ezt illetően, hogy a biztonságot, illetve a polgárok egészségét biztosítani tudja egy ilyen nagy területen, mint a Malagrotai térség. Elnök, köszönöm. Auken kolléga kiegészítésre kíván élni. Nagyon röviden csak a hatóságok felé szeretnék szólni. Azt mondja, hogy eh, nincs ebben semmi illegális, de az ön eh, megérzése szerint önök megfelelnek eh, az EU hulladékkezelési irányelvének? Ugyanis amit én hallottam, az irányelvet egyáltalán nem teljesítik. És a bizottságnak is tisztában kell lennie, hogy ez nem egy magánügy, vagy egy egyoldalú ügy, ami ne kapcsán el lehet dönteni, hogy mi a legális, vagy mi nem. Ez egy EU-s kérdés, EU-s probléma. A hatóságok részéről adott válaszból nem teljesen világos, hogy ezt most egy helyi, elszigetelt esetnek tekintik, ami már egy ideje így van, és akkor ez most így van, ellenőrizzük, majd igyekszünk ezt a saját berkeinken belül megoldani. Szerintem itt egy általánosabb ügyről van szó, és nagyon emlékeztet engem a kampányai esetre. Grazie anche Köszönöm Auken kollégának is. Jár kolléga kiegészítése. Kiegészítésképpen én abból indulok ki, hogy ha megkapjuk a bizottság állásfoglalását, hogy komolyan veszi ezt az ügyet, elemzi eh, az ügyet. Itt arra szeretnék emlékeztetni, hogy eh, Olaszországban itt egy bizalmi, illetve átláthatósági probléma is meghúzódik ezek mögött, az ügyek mögött. Az egyik fél azt mondja, hogy egy hulladék csatornában nincsenek mérgező anyagok, a másik fél azt mondja, hogy vannak. Szerintem ezt elemezni kéne, meg kellene vizsgálni. Ez azonban nem történt meg. Úgyhogy pontosan szeretném tudni, hogy most van-e, vagy nincs mérgező anyag. És ez lenne az én kérésem, hogy ezt pontosítsuk, analitikusan, vagy valamilyen tudományos alapon mutassuk ki, hogyha azt mondjuk, nem elegendő csak azt mondani, hogy egy probléma van, hanem annak a gyökerét is meg kell vizsgálni. Elemezni kell, hogy van-e valóban probléma, vagy nincs és éppen ezért nem elegendő, hogyha csak félkész eredményeket kapunk a bizottságtól hiszen végül is itt biztonságról, illetve az egészségügyről van szó az ott élők esetében. Végezetül ezen petíció tárgya ezzel nem merült ki, továbbra is nyitottan tartjuk a petíciót, hogy vitázhassunk még róla, tehát a bizottság válaszát köszönve, a felszólalók meghallgatása után azt hiszem, hogy még néhány észrevételre szükség van. Az első az, hogy foglalkozni kell a megfelelőséggel, miután megvizsgálták a szennyezést, tehát meg kell vizsgálni, hogy ez a létesítmény megfelelő az európai jogszabályoknak, az idevágó jogszabályoknak, a környezettel, illetve a hulladékokkal kapcsolatosan. Aztán szükséges az is, hogy analitikus elemzést végezzenek valamennyi adatra vonatkozóan, és hozzá fűznék még egy másik elemet is, amely arra vonatkozik, hogy a bizottságnak figyelembe kell venni azt is, és minket tájékoztatnia kell róla, hogy amiről a megyek képviselője beszámolt a legutolsó felszólalásában, az az azt, hogy van egy hulladékkezelés ciklusra vonatkozó összetett probléma, és ez eredményezi azt a káros hatást, amely a petíció tárgya. Tehát itt az általános probléma a hulladékkezelés, a teljes hulladékkezelési ciklus, illetve a közösségi jogszabály tiszteletben tartás azon prioritásokkal kapcsolatban, amelyek teljesen világosak, tehát egyrészt a hulladék mennyiség get kell csökkenteni, és aztán az összes többi cél is ide tartozik. Nos, a bizottságnak ezzel kapcsolatban is el kell járnia, és aztán remélem, hogy rövid időn belül válaszokat szolgáltat nekünk ezekre a kérdésekre. Hogyha nincs kifogás, akkor ezzel lezárom ezt a napirendi pontot. Köszönetet mondok a petíciót benyújtónak, illetve a, illetve Róma megyek képviselőjének, a hatóságok képviselőjének. Természetesen tájékoztatjuk Önöket a további fejleményekről. Köszönöm. Al punto sette abbiamo la A hetes pontban szerepel a hulladék kezelési irányelv alkalmazása. Továbbra is ugyanennél a témánál maradunk tehát. A jelentéstevő Iturgáis kolléga, akinek megadom a szót, hogy mutassa be ezt a munkadokumentumot. Köszönöm, elnök asszony, rövid leszek. Jelentéstevőként szeretném a munkadokumentumot önök elé benyújtani. A dokumentum példányát mindenki megkapta, mindenki az anyanyelvén olvashatja. Először is a végkövetkeztetésekről, az előzetes végkövetkeztetésekről beszélnék. A ma és holnap árnyékjelentés terveket azt szeretném elérni, hogy folytassunk nyitott vitát a dokumentum néhány fő pontjával kapcsolatban, amelyeket önök különösen fontosnak tartanak. Ilyen módon egyre mélyebben mehetünk bele minden vitatott ügybe, és végül nagyon masszív alapokra helyezhetjük az ügyet, amely hozzájárulna ahhoz a tanulmányhoz, amelyet a bizottság és a parlament elvégzett a hulladékezelés kapcsán örülnék, hogyha ezt is be tudnánk mutatni. Ez lenne tulajdonképpen a szövegtervezet utolsó szakasza. Az lenne az elképzelés, hogy ezt a dokumentumot három ügy tekintetében is elkészítsük. A hónapi árnyékentestevő ülés eredményét is figyelembe véve, és végül rendelkezésünkre állna majd a külső jelentés végkövetkeztetése is, amelyre korábban utált, utaltam. Az elképzelés az, hogy legyen egy első tervezet, amelyet a bizottság minden tagjának bemutatunk októberben. Remélem, hogy egyetértenek ezzel a megközelítéssel. és beszámolnék ennek a dokumentumnak az előzetes végkövetkeztetéseiről. A petíciók többsége környezetvédelmi ügyekkel foglalkozik, ahogy ezt jól tudjuk. Ezek között szerepelnek olyan ügyek, amelyek hulladékkezeléssel is összefüggenek. Nagyon sok ilyen van valójában. Ennek a mandátumnak az eleje óta, 2004-től 2010-ig, a Petiszak Bizottság 114 hulladékkezelési petícióval foglalkozott ez a magas szám kétségen kívül hangsúlyozza, hogy mennyire agasztja az európaiakat, a polgárokat a hulladékkezelés. Ráadásul rámutat arra is, hogy mennyire fontos ez az ügy az emberek hétköznapi életében. Közösségi szempontból igaz, hogy a tagállamok között egyetértés uralkodik. Az elképzelés az, hogy határozzuk meg a prioritásokat a hulladék mennyiségének csökkentése terén. Csökkenni kell e, a hulladék mennyiségét arra a szintre, hogy csak az legyen hulladék, amit nem tudunk újrahasznosítani e, vagy visszaforgatni. Az egész piramist e, felre kell állítanunk. Oda kell figyelnünk arra, hogy a termelés csökkentése mellett az újrahasznosítás, az ismételt felhasználás és a hulladék alapú energia e, termelés hogyan oldható meg összességében a legeredményesebben. Különösen fontos, hogy milyen finanszírozás áll rendelkezésre a hulladékkezelő infrastruktúra fejlesztésére. Ez jöhet az Európai Befektetési Banktól, vagy jöhet eh, a eh, különböző alapokból, kohéziós alapokból például. Fontos, hogy azok, akik elven kaphatnak ilyen támogatást, azok alkalmazkodjanak az Európai Uniós szabályzatokhoz. A tagállamoknak olyan keret eh, direktívát kell elfogadniuk, amely ezt az ügyet szabályozza. Nagyon sok probléma van természetesen ezeknek a dolgoknak az összegyeztetésében. Több kutatásra és vizsgálati lehetőségre van szükség a bizottság a munkájában is. A következő pont az, hogy fontos a polgárokkal együttműködni, hozzá kell férniük az információhoz, hozzá kell tudniuk férni a vizsgálati eredményekhez. És végül lehetővé kell tennünk a kommunikációt a tagállami hatóságok és a szakbizottságunk között. Az elképzelés az lenne, hogy eh, fejlesztjük a petíciót benyújtók eh, lehetőségeit. Ezek lennének tehát a főbb oszlopai eh, a vitának ezen az alapon folytatnánk a direktíva tervezett vitáját, és remélem, hogy támogatni fog minden frakció, és holnap a különböző frakciókkal fogok egyeztetni, sor fog tehát kerülni az tevők első üldésére, és szeretnénk ebben a jelentésben nagy léptekkel előre haladni. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm a kollégáknak, és szívesen válaszolok minden kérdésre. Köszönöm, Vitor Gájz úr, megadom a szót a bizottságnak, Karolin Frász asszonynak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon köszönöm Itugais úr igen megalapozott beszámolóját a munka dokumentumról. Ezt az anyagot mi magunk is nagy érdeklődéssel olvastuk, és üdvözöljük ezt a pontos és kiegyensúlyozott anyagot. Maximálisan támogatni tudjuk az előzetes következtetéseket, amelyeket a jelentésben megfogalmaz, hiszen ezek is rámutatnak arra, hogy valóban javítani kell a hulladékgazdálkodásra vonatkozó szabályok jobb érvényesítését, végrehajtását a tagállamokban. Ezt jelezte nemrégiben egy sajtó közlemény is, amit az Eurostat jelentetett meg, nevezetesen felszólítva arra, hogy további erőfeszítésekre van szükség az elfogadott jogszabályok végrehajtására. És többek között korlátozni kell a lerakóhelyek használatát, és a hulladék gazdálkodási hierarchiában elő kell lépni, tehát a megelőzésre, újra hasznosításra kell a hangsúlyt helyezni. Tehát további erőfeszítésre van szükség, hogy minél hatékonyabban végre lehessen hajtani ezeket a szabályokat, ez kell, hogy a fő prioritásunk legyen. Még egy következtetést úgy szintén elfogadunk, egy megjegyzést, miszerint óriási számban érkeznek hulladékgazdálkodással kapcsolatos petíciók, amelyek ugyan nem illegálisak, hanem ilyen úgynevezett NIMBY, tehát csak ne az én szomszédságomban kerüljön sor ilyesmire jellegű petíció. Ezeket a petíciókat természetesen nagy figyelemmel meg kell vizsgálni, ugyanakkor egyetértünk abban is, hogy nem terelhetik el a figyelmünket a fő prioritásokról, amelyek azt feltételezik, hogy összességében átfogóan, rendszer jellegűen kell javítani a végrehajtást. És üdvözöljük azt a javaslatát, vagy következtetését is, hogy további forrásokat kell az ellenőrzésre fordítani a tagállamokban, és javítani a végrehajtást. Úgyhogy kíváncsian várjuk mi is a végleges jelentését, amit a parlament véletleg elfogad. Köszönöm. Köszönöm. Ki szót? Merkez kolléga. Thank you for this, uh, Köszönöm szépen. Nagyon alaposan áttekintette ezt az ügyet. Úgy gondolom, elnök asszony, hogy ez nagyjából mindent tartalmaz, és minden fontosabb uh, nézőpontot uh, hangsúlyoz. Ha megkérdeznének, hogy mit kéne mégis hozzátenni még, akkor úgy gondolom, hogy az lenne a válaszom, hogy hivatkozhatnánk azokra a példákra, amelyeket láttunk. Azért választottuk azt, hogy missziókat hajtunk végre, mert már korábban is intéztünk, hogy voltak ilyen missziók, amelyeknek az volt az eredménye, hogy, hogy láttuk bizonyos problémákat. Volt egy missziónk kampányában, volt egy missziónk az Egyesült Királyságban, és számos más példát is említhetnék, tehát jó lenne ezeket említeni. Másrészt tudnánk-e egy olyan eljárás javasolni, a jövőre nézve, hogy hogyan kezeljük ezeket a típusú petíciókat, hogy többé-kevésbé világos forgatókönyvünk legyen arra, hogy hogyan kezeljünk egy olyan petíciót, amely a hulladék kiszabályozással kapcsolatos. És mikor, elvben határozok meg, hogy mikor, melyik ponton kell úgy döntenünk, hogy akkor most egy missziót szervezünk egy-egy ügyben. Másrészt bizonyos következtetéseket is le kellene vonnunk azzal kapcsolatban, hogy hogyan pontosabban hogyan tudnánk hozzájárulni az Európai Uniós jogalkotás érvényre juttatásához, hiszen azt látjuk, hogy nem mindig sikerül ezt jól végrehajtani. Mi a szerepünk ebben? Hogyan segíthetünk? Ön említette a polgárokkal folytatott párbeszédet, ez rendkívül fontos. Hogyan tudunk szerepet játszani ebben? esetleg megtehetjük-e azt, hogy a saját következtetésenket megfogalmazzuk egy, egy hulladéklerakott betétásáról, vagy, vagy arról, hogy hogyan tudnánk ösztönözni az újrahasznosítást, újrafelhasználást, hogyan tudnánk támogatni a tartományokat, megyéket, provinciákat. Thank you. Szeretnék Very good reports. Szeretnék köszönetet mondani, kiváló a jelentés, és csak támogatni tudom mindazt, amit elmondott ezzel kapcsolatosan. Különösen nagy örömmel hallottam, hogy hangsúlyosan említi a polgárok bevonását. Ugyanis azt a problémát nem tudjuk megoldani, hogyha a polgárok sem nem azonosulnak ezzel a problémával, nem vállalnak felelősséget. Az az elképzelés, hogy a jelentésben példákat is felsorolunk, szerintem nagyon fontos, ugyanis ezzel a polgárok is látják, hogy mennyire fontos kérdésről van szó, és konkrét példák alapján láthatják, hogy mi történt. És ez sokkal többet elmond számukra, mint az üres szavak. Ez valami konkrétum, valami kézzelfogható. Úgyhogy én örömmel látnék ilyen példákat. Egy informális megbeszélésen találkoztunk a környezeti hatóság, környezeti ügynökség képviselővel a gazdálkodás témájában, és itt több elképzelés elhangzott arra vonatkozóan, hogy városok vagy régiók hogyan működhetnének együtt olyan régiók és városok, ahol hasonló problémák jelentkeznek. Itt egymást példájából tanulhatnának, és nagyon jó lenne ösztönözni az ilyen típusú együttműködést, hiszen a problémák hasonlóak az unió legkülönbözőbb részeiben, úgyhogy ezáltal is elősegíthetnénk a nem csak a polgárok, hanem a helyi hatóságok részvételét, ha úgy érzik, hogy mások tudására is támaszkodhatnak. Carlos, nem tudom, hogy egy új ügynökség létrehozása valóban jó ötlet lenne-e. Szerintem már így is éppen elég ügynökség működik. Azt azonban megtehetnénk, hogy a vegyi hulladékok kapcsolatosan a Helsinki ügynökséget felkérnénk, hogy további információkat szolgáltasson a vegyi hulladékok kezelésére. Most pontosan nem tudom a kifejezést, de ez a REACH elfogadását követően jött létre ez az ügynökség. Tehát az ügynökségek szintjén is jó lenne elősegíteni és szorgalmazni az együttműködést. Az egyik legfontosabb környezeti probléma ugyanis pontosan ez. Tehát a jelentés eh, erejét kéne egy kicsikét eh, felturbozni további elképzelésekkel, a polgárok, a helyi hatóságok eh, bevonásával, a mi bevonásunkkal sőt a bizottság bevonásával is. Köszönöm szépen. Köszönöm, hozzá kívánok más szólni. Jó magam is. Egy nagyon rövid észrevételt szeretnék tenni. Nagyra becsülöm Iturgáis kolléga munkáját. Úgy vélem, hogy fontos ez a kezdeményezés, amelyel a bizottságbeli kollégák éltek, különösen annak a munkának a fényében, amelyet az Európai Bizottság is végez közleményével, amely a hulladékokkal kapcsolatos irányelv korszerűsítésre vonatkozik, valamint a környezeti irányelvre. Azt hiszem, hogy szakbizottságunk munkája a polgárok támogatásával mindenképpen segítheti az Európai Bizottság munkáját. Elfogadom a bizottság képviselőjének azon észrevételét, amely szerint nagyon sok petíciónak nincsen valós alapja, vagy nem idevágóak, ez lehetséges. Mi elemezzük ezeket, és amivel, amelyekkel foglalkozunk, azok olyan esetek, amikor valóban megállapítható súlyos hiányosságok ezen feljelentések, illetve petíciók alapján, amelyek ide kerülnek a szakbizottságunk elé, és ezekkel érdemben foglalkozunk. Azt hiszem, hogy itt a polgárok munkájáról beszélhetünk széles értelemben, és ezt a munkát használhatjuk arra, hogy folyamatos ellenőrzést végezzünk ezen a területen, a bizottságnak a szerződések őreként kellene ezt a munkát elvégezni minden nap, hiszen a petíciók azok kis reflektorok szinte, amelyek a polgárok részéről ráirányítják a figyelmet a közösségi jogszabályok alkalmazásának hiányosságaira. Tehát azt hiszem, hogy a jelentésben meg kellene erősíteni azokat a pontokat, amikor a lakossággal folytatandó párbeszédről szólunk, abban az értelemben, hogy a szakbizottságunk, illetve a polgárok közötti párbeszéd célja az is lehet, hogy az Európai Bizottság munkáját támogassa. Egy kétségemet is felvetném, amelyet itt Orgász és más kollégák segítségével még el fogok mélyíteni. Ez a 36-os pont a források újraosztásával kapcsolatban tehát itt a kohéziós alapok, illetve specifikus alapok felhasználásáról van szó környezetvédelmi témákra. Azt hiszem, hogy ezzel a ponttal kapcsolatban el kellene gondolkodnunk azzal kapcsolatban, azzal összefüggésben is, amiről most a regionális szakbizottságon belül vitáznak. Ők ugye elgondolkodtak a mi feltevésünkről ebben az irányban, ami pedig az időkereteket illeti, már Iturgáis kolléga elmondta a dátumokat, nem is mondok mást, ezzel kapcsolatban visszadom neki a szót, hogy vonja a végkövetkeztetéseket. Hadd kezdjem a végén. Azt mondta, hogy fontos munkát végzünk, de nem csak fontos ez a munka, nem szükséges is. De miért szükséges? Nos, nagyon sok petíció ért, érkezett be hozzánk, és gyakran érezzük azt, hogy valamiféle, valami hiányzik ahhoz, hogy ezeket a petíciókat megfelelően kezeljük. Nem tudtuk eh, mindegyiket jó kezelni ezek közül. Úgyhogy köszönet a bizottságnak, hogy ezeket az előzetes következtetéseket támogatja, mert a legfontosabb számunkra az, hogy egészítse ki egymást a bizottság és a petíciós szakbizottság munkája, különösen figyelembe véve mindazokat a petíciókat, amelyek beérkeztek hozzánk. És ahogy az elnök asszony említette, és úgy gondolom, hogy rendkívül keményen dolgozunk annak érdekében, hogy csak jó megalapozott petíciókat fogadjunk be, és megpróbáljuk biztosítani azt, hogy mindez átfut a titkárságon, és élvezének az elnökség támogatását. Úgyhogy fontos, hogy a petíciók feldolgozásában egyfajta szigor érvényesüljön. Köszönet az összes érintetnek, mindazoknak, akik felszólaltak, amit Merkez asszony elmondott, az rendkívül jó gondolat volt, érdemes átgondolni, meggyőződésem magamnak is, nekem is, hogy ezek fontos ügyek. Amikor a petíciók beérkeznek, akkor mindenféleképpen kell egy pálya, amire ezeket rá lehet állítani. Egy ügyintézési vonal, ahogy Oken asszony mondta, akár csak a városi tervezés témája esetében, ugye egyre több petíciót fogunk kapni hulladékezés ügyben, és ezeket egy bizonyos fajta pályára kell helyezni, hogy a különböző jelentésekbe megjelenhessenek. Nem lehet hagyni, hogy a döntések egyszerűen csak a levegőben lógjanak. Az európai polgároknak tudniuk kell azt, hogy mehetnek, van egy hely, ahova elmehetnek, hogyha gondjuk van. Tudniuk kell azt, hogy ez a jelentés meg tudja szólítani az európai polgárokat és elviszi hozzájuk azt az üzenetet, hogyha szükségük van rá, akkor, akkor bennünket meg tudnak keresni, és meghallgatjuk őket. Mindkét képviselő felvetette, hogy lehet-e példákat említeni. Igen, persze, ugyanakkor én nem szeretnék olyan ügyeket említeni, amelyek túlságosan helyi jellegűek. Ez a jelentés egész Európára vonatkozik. úgy gondolom, hogy olyan jelentésnek kellene, kellene lennie, amely eh, egy dánnak, egy észnek, egy olasznak egyformán eh, releváns. Nem jó, hogyha túlságosan lokálisan gondolkodunk. Látnunk kell a jelentés a jövőt, látnunk kell, hogy hogy tudjuk ezeket a problémákat meg megoldani. Hogyha van egy eh, kifejezetten nagy jelentőségi példa, akkor természetesen az be lehet emelni a szövegbe asszony említette a polgárokat, és az, hogy mennyire fontos, hogy eh, az ő, eh, ügyeiket képviseljük. Eh, ez szerepel is a szövegben, de esetleg jobban tudnánk hangsúlyozni. Aztán volt egy másik kérdés, amelyet Okan asszony is felvetett a során, ez pedig a polgárok és a, a, a különböző területeken élő polgárok közötti kapcsolatok. Hiszen egy adott zóna a problémái összefügghetnek egy másik zóna a problémáival. Ez nagyon érdekes ügy, de jó lenne, ha ön tudna ezen dolgozni, és ezt a gondolatot prezentálná nekünk, felénk, és ezt a dokumentumba akkor be tudnánk építeni. Ez nagyon jó gondolat volna, hogyha erre hajlandó lenne ön. talán ezt részletesebben is ki tudná dolgozni. Nem most azonnal természetesen, de talán átgondolhatná. És több ötlettel, elképzeléssel megkeresedne bennünket. Nyitottak vagyunk erre. Végezetül ugyancsak Okanasszony felvetéssel kapcsolatban említett említette, hogy kétségei vannak egy új ügynökség felállításával kapcsolatban, teljesen jogos, de én úgy gondolom, hogy fontos, hogy legyen egy ügynökség, mert talán nincs szükségünk több ügynökségre, arra viszont szükségünk van, hogy a meglévő intézmények jól működjenek, és megoldják az igazi problémákat, az igazi polgárok igazi problémáit. Hogy a polgárok megkereshessék ezeket az ügynökségeket. Az egyik problémánk az az, hogy nagyon sok ügynökséget hozunk létre, meg intézményeket, ezeknek azonban aztán igazándiból nincsen tartalma, vagy, vagy nem tudnak hozzászólni se az európai polgárok igazi problémáihoz. Nem tudom, hogy arról van-e tehát szó, hogy több vagy kevesebb ügynökségre van szükség. Arról a tényről beszélünk, hogy azok az intézmények, amelyek léteznek, azoknak úgy kell működniük, hogy megoldják a problémákat, amelyekkel a polgárok szembenéznek, szembesülnek, és amelyeket mi magunk is rendszeresen látunk tükröződni a hozzánk beérkező... Köszönöm. oké, kolléga kért szót. Yeah. Igen, lehet, hogy félreértett. Nyilvánvalóan itt a polgárokkal való együttműködésről is szó van, de elsősorban a hatóságokról beszéltem, és ez nem csak egy elképzelés, hanem egy konkrét tapasztalat a, a kopenhágai környezetvédelmi ügynökségnek. És azt kell megvizsgálni, hogy hogyan, hogyan, tudjuk ezt megfogalmazni, hogyan tudjuk ezt bevenni a jelentésbe. Természetesen ebben a polgárok is részt vesznek, de itt nem egy civil szervezetről van pusztán szó. és pontosan ezt lehetne itt hangsúlyozni. És ezen kívül Minden olyan tapasztalatot bevonhatunk, amit statisztikai adatok támasztanak alá. Valóban itt egy európai problémáról van szó, de mindenütt megvan a helyi jellege is. És ha ezt nem mondjuk ki, akkor azokat gyakorlatilag láthatatlaná tesszük, akik kiváló munkát végeznek, és egy nagy kalapba belekerülnek. Tehát nagyon fontos rámutatni arra, hogy a mi munkánk milyen segítséget jelenthet, és ezért a konkrét példák nagyon hasznosak lehetnek. Ugyanis kiváló munka zajlik sok helyen, és ezért támogattam Judit azon javaslatát, hogy a mi munkánkat is megemlítsük. In the end of the month and, uh... Bulgáriában például megvizsgáljuk majd, hogy ott mi történik. Ön említette, hogy a polgárok számára már unalmas vagy fárasztó, hogy mindenféle tőlük távol eső és senki nem tudja mit végző ügynökségek már nem jelentenek semmit. Ezért gondoltam azt, hogy konkrét példák nagyon hasznosak lehetnének, hiszen ezzel rámutathatnánk arra, hogy valaki dolgozik, és nem szabad, hogy láthatatlannak maradjanak. No, non c'è nessuna integrazione. Köszönöm, Oken asszony, nincs további kiegészítés, ezzel ezt a napi rendi pontot lezárjuk. Még egyszer köszönetet mondok ki Turgász képviselőnek. Áttérek a nyolcas pontra. A 1617 per 2009-es számú petíció, ezt Ivan Márten, francia állampolgár nyújtotta be. Itt a Somdela Bezseri i mészkőbánya, Lakuran Sarent mészkőbánya két talajvízréteget érintő mélyítésére irányuló projekt hatásáról van szó. 5 percben megadom a szót a petíció benyújtójának. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt képviselők, a helyi lakosok szervezetének képviselőjeként vagyok itt. Szeretném benyújtani a 1617 per 2009-es számú petíciót, itt egy mészkőben mélyítéséről van szó, mely Franciaországban helyezkedik el. Két részben kerül sor erre a bemutatóra. Először is bemutatom az engedélyt, amely ezen mészkőbányra vonatkozik, és aztán különböző pontokat mutatok be, mely szerint ez az engedély ellentétes a közösségi jogszabályokkal. Nos, ez a mészkőbánya Franciaországban található Sarant megyében és a Lafarge Simon társaság nagyon régóta működteti ezt a mészkőbányát. Ezt a mészkőbányát elfogadták a polgárok, része a környezetnek, de ez jelenleg egy ö, ö, külszíni fejtés, Viszont a társaság egy kérelmet nyújtott be Sarandban, ebben a régióban, arra vonatkozóan, hogy ezt a mészköbenyát mélyítsék. A probléma ezzel az, hogy két vízerő réteget kell átvágni, és így módon ez az ott lévő vízkészletek kikerülnek a természetbe, a környezetbe. A 2010. december 13-ai engedéllyel kapcsolatosan tiltakozásunkat nyújtottuk be több ponton, amelyet majd később bemutatok. Nos, ez a mészkő bánya légi felvételek. A középen van a ö, mészkőbánya, itt különböző folyók vannak körülötte, egy éjszakon, egy délen, és a déli arra szolgál majd, hogy ez vezeti le azokat a vizeket, amelyeket a mészkő bánya kitermeléséből fognak oda szivattyúzni a mélyítés következményeként. Aztán itt van két Natura 2000-es zóna, két különböző helyen helyezkedik ez el, és vannak itt egyébként még itt van a fontrolai forrás is, illetve források, amelyek kiszáradhatnak. Itt 35 méterrel való kimélyítését kérik ennek a mészkőbányának, és ehhez két vizeró réteget kell átvágni, és ezzel kiteszik ezeket a rétegeket a szennyezés veszélyének, és környezetszennyezés is megvalósulhat, itt 2,6 millió köbméter vízvesztésről is szó van, amely vízmennyiség 5000 lakos éves vízfogyasztásának felel meg. Nos tehát, itt lehet látni a mészköbeny a metszetét, a zöld részek a jellegi kitermelést jelzik, és lehet látni a két vízzáró réteget ez alatt, tehát ezeket át fogják vágni, és aztán szivattyúzzák ezeket a vízkészleteket egy folyóba. Természetesen itt fennáll a szennyezés veszélye, és az is, hogy a különböző vegyi és fizikai jellegű víz mennyiségek keverednek. Tehát itt ezen az, ez az engedély véleményünk szerint nem felel meg számos ö, közösség irányelvnek. Itt van például 2000 per 60-as vízkeret irányelv. Ennek a négyes bekezdésében az első pont azt mondja, hogy meg kell előzni a föld alatt vízkészletek állapotromlását. Noha ez a mélyítés azzal járna majd, hogy kiszáradnak a vízzáró rétegek, és következésképpen ez kihat a természeti környezetre. Ebben a régióban nagyon erős az asszály, például a múlt héten is az elnök ellátogatott ebbe a tartományba, hogy intézkedéseket foganatosítsanak emiatt a probléma miatt. Vagy aztán a négyes bekezdés 1B bekezdése, amely szerint védelmezni kell a víz alatti földkészleteket, és meg kell őrizni jó minőség és vegyi állapotukat. De itt nincs észszerű védelem ezen víz, alatti vízkészletek tárgyában, sem mennyiségi szempontból, sem pedig az amiatt, hogy nagyon erősen csökken majd a vízszint ezen vizerő rétegekben egy körülbelül két kilométeres körzetben fog majd csökkenni a ö, földatti rétegekben a vízszint. Aztán itt vannak a vegyi jellemzők az ötös mellékletben, a maximális értékek, amelyek az engedélyben szerepelnek, a francia közigazgatás részéről kiadott engedélyben, ezek egyáltalán nem garantálják a vizek jó minőségének megőrzését. Itt van például a pH érték, amely 5,5 és 8,5 közötti értéken elfogadható, noha 7,3 ez az érték az ott lévő folyóban, és 3000-szer annyi víz kerül majd be ebbe a folyóba, mint amennyi a vízhozam ennek a folyónak. A maximális hőmérséklet 30 fokban van engedélyezve, a jelenlegi hőmérséklet 15 fok, és a szénhidrogének maximális kibocsátása 10 mg per literben van meghatározva, és ez annak felel meg, mint hogy a 100 liter olajat öntenének a vízbe 24 órás időtartam alatt, és ez szerintünk elfogadhatatlan. Aztán nincsen itt különbségtétel a közép, illetve a rövid és hosszú távú értékek között, aminek pedig meg kellene történnie a vízkeret irányelv értelmében, a 2060-as irányelv értelmében. Aztán hiányosságok vannak a felügyelettárgyában is, mivel a vizsgálatok gyakorisága egy fél évente, noha a keret irányelvben egy-két ilyen vizsgálatra kellene havonta sort keríteni. Aztán itt van a föld alatti vízkészletekre való kihatás, és nem szabad veszélyeztetni a környező ökoszisztémákat, de ennek a mészkőbenyak a kibővítése az jár majd, hogy a vizeró rétegekben a vízkészlet csökken, tehát ezért a környező víz folyamok is, vízhozam is csökken majd és ez a kiszáradás a szárazföldi ökoszisztémák eltűnésével járhat, itt védett fajokról van szó, ezek az ez a Habitat irányelv 2-es és 4-es mellékletében felsorolt fajokat érinti, és semmiféle intézkedést nem fogadatosítottak ezen pusztítás elkerülésére. Aztán a 2016 118 as irányelv megsértéséről is szó van, ami a földalatti vízkészletek szennyezését illeti. Itt különböző vegyi és fizikai jellemzőjű vizek keveréséről van szó, illetve szennyezésről, amely lehet ipari, szendékos vagy véletlen. Például a 2006-ban sajtóban megjelent egy szennyezési eset, amikor is vas, pirit került a környezetbe, a bánya környezetébe, és ez a ö, több kilométeren a környező folyók szennyezését okozta, és a halálomely teljes kipusztulásával járt. Aztán itt van a 2001 per 42-es irányelv, amely a környezeti hatástanulmányokkal foglalkozik. Nos, nincsenek alternatív megoldások ennek az irányának az értelmében, a mi esetünkben, és nincsen részletes hatástanulmány a környezeti hatásokról. Ez a régió, ott a talaj rendkívül agyagos, és itt a talaj stabilitásával kapcsolatos problémák is felléphetnek a környező lakosság számára. Ezzel kapcsolatban semmiféle tanulmányt nem végeztek, és semmiféle választ nem adtak a francia hatóságok. Következésképpen nagyon fontos kihatás van itt a környezetre, ami az erőforrások eltűnését illeti, de a következő nemzedékekre is jelentős az a kihatás. Azt kérjük tehát, hogy az Európai Bizottság vegye számításba mindezen elemeket, és kérjük a bizottságot, illetve a parlamentet, hogy lépjenek fel a francia hatóságoknál annak érdekében, hogy vizsgálják felül a projekt egészét, és találjanak alternatív megoldásokat a bánya elmélyítése helyett, amely nagyon jelentős kihatással jár a lakosságra, a mezőgazdaságra, a vízkészletekre és a jövőbeli nemzedékekre egyaránt. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm, gratulálok a remek jelentéshez. Maria Bratmar kapja meg a szót az Európai Bizottság részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony! köszönet a kérelmezőnek, amiért részletesebben is elmondta, hogy pontosan mi az ügy lényege. Nyilvánvaló, hogy a felvetett ügyek rendkívül relevánsak a e, vízkeret direktíva szempontjából, e, hiszen a kvantitatív e, státusz is változik, a talajvíz viszonyok változnak, és a felszíni vizek helyzete is változik a bizottság részéről azt mondhatom, hogy ezt a további információt most már figyelembe tudjuk venni, amely konkrétabb információkat biztosít azzal kapcsolatban, hogy milyen eh, vonatkozó eh, eh, rendelkezések sérülhetnek adott esetben a vízkeret direktíva szempontjából, és részletesebben is meg tudjuk ítélni most már hogy azok az eljárások, amelyek eh, az engedély kiadására vonatkoztak, eh, ezek megfeleltek-e a talajvíz direktívának és a vízkeret direktívának. Úgyhogy köszönetet szeretnénk mondani a benyújtott plusz információért. Honorable Bulán. Bulán képviselő. Bulán a prezident. Donc, euh, Nos, elnök asszony, mielőtt beadták volna ezt a petíciót, én már szerettem volna, hogy bezárják, hogy lezárjuk azt a petíciót. Volt egy prefaktorális vélemény, amely ezt a projektet támogatta, és a fellebezés óta, ahogyan meghallgattuk a petíciót benyújtót, jó lett volna meghallgatni a Lafás Társaság képviselőit is. A petíció megalapozott, -e, nem tudom, de minden esetre jó érvekkel alátámasztott. Hogyha nem akarunk belekeveredni egy tagállami eljárásba, én úgy vélem, hogy jelenleg ezt függőben kell hagyni, nyitva kell hagyni ezt a petíciót addig, amíg megkapjuk, illetve megszületik a prefektúra véleménye, tehát a tagállami álláspont ezzel a témával kapcsolatban, hogy aztán később e, kifejthessük a véleményünket azzal kapcsolatban, tiszteletben tartottak-e vagy sem az európai jogszabályokat. Van egy hatástanulmány egyéb, akkor is, hogyha cáfolja a petíciót benyújtó, amely kedvező véleményt adott az a projekttel kapcsolatban, aztán a France Nature Environment társaság, illetve szervezet kedvezően ítélte meg ezt a projektet. Valamint azt is meg kell jegyezni, hogy a bizottság kezdetben jelezte, hogy nincsenek különleges problémái itt az európai jogszabályok megsértése kapcsán a projekttel, és szeretnék emlékeztetni arra, hogy ez a felebezés nem halasztó hatályú. Nos, tehát valamennyi oknál fogva azt hiszem, hogy hagyjuk nyitva ezt a petíciót, addig, amíg ö, döntés születik a felebezésről, a panaszról, és akkor fogunk majd ö, kialakítani egy pozíciót itt a petíciós szakbizottság részéről. Van-e más hozzászóló? Nincsen. A petíciót benyújtó hozzá kíván fűzni valamit a hallott felszólalások alapján? Két percben. Valóban volt egy eljárás Franciaországban, egy szokásos engedélyezési eljárás, és ott volt számos hiányosság, és követke, nem következetes értékek merültek fel. Most ez az eljárás lezárult, az adminisztráció a közigazgatás kiadta az engedélyt a társaságnak, a mélyítésre vonatkozóan az egyetlen fellebbezés egy közigazgatási jellegű fellebbezés, amelyet a bíróságra benyújtottak. Az eredményét ennek a fellebbezésnek viszonylag rövid időn belül megismerjük majd az itteni fellebbezés foglalkozik a vízkeret irányelvnek való megfelelésével, ez nagyon fontos a szervezet képviselőjeként a bizottságnak információkat tudunk benyújtani, és azt hiszem, hogy ezen petíció vizsgálatát még mindenképpen el kell mélyíteni. Köszönöm. Tehát azt kérik, hogy ezt a petíciót tartsuk nyitva. Azt hiszem, hogy ez hasznos lenne nem csupán megvárni, a közigazgatási eljárás eredményét, amely Franciaországban zajlik, hanem a bizottságnak alkalmat kell szolgáltatni arra, hogy további értékeléseket végezzen azon adatok alapján, amelyeket ma szolgáltatott a petíciót benyújtó. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon specifikus, nagyon részletes petíció. Tekintettel arra, hogy a bizottság legutóbbi közleménye hivatkozik a szerzett adatokon alapuló értékelésen. Nos, tehát most jelentős adatokat nyertünk, és talán más észrevételeket is fogalmazhatunk meg ezek alapján, és egy pontosabb döntést hozhatunk. Szeretném hozzáfűzni, úgy oly módon, hogy továbbra is Bulan kolléga kérésnek megfelelően nyitva tartom ezt a petíciót. Kérem tehát a helyi hatóságokat, hogy közvetlenül kapcsolódjanak bele, be ebbe az eljárásba, hogy meggyorsítsák az administratív eljárást, illetve nyomást gyakoroljanak ebben az értelemben rá. Köszönöm, a petíció nyitva marad, köszönetet mondok a petíciót benyújtónak jelenlétéért. Most pedig áttérünk a 9-es pontban szereplő petíciókra. A 331 per 2010-es számúról van szó. A spanyolországi légirányítók helyzetéről Ignacio Rui Pérez nyújtotta be, valamint a 651 per 2010-es petícióról, amelyet Juan María García Gil nyújtott be. Ez a második petíció a ö, spanyolországi légirányítók szakszervezetén alapul Mindkét petíciót benyújtó itt van. Először ö, Juan Maria Gracia Zsilnek adom meg a szót. Üdvözlök mindenkit, és Hölgyeim és Uraim, elnök asszony! Először is köszönöm, hogy meghallgatnak minket, és rá is térnék a lényegre. 2010. februárjában a spanyol kormány eh, drámai módon megváltoztatta a légirányításra vonatkozó jogszabályokat. És ezzel gyakorlatilag egy biankót kap az üzemeltető a szabályok változtatására tehát az elkövetkezendő három évben 60%-kal emelheti a munkaterhelésünket. Ugyanakkor semmiféle biztonsági jelentés nem készült az ügyben, úgyhogy ez súlyosan érinti a munkakörülményeinket. Nincsen semmiféle biztonsági hatásvizsgálat a tekintetben, hogy ennek milyen hatása lesz a munkavégzésünkre. Minden, amiben az elmúlt húsz évben megállapodtunk, a kollektív megállapodások keretében gyakorlatilag semmisé válik. Az elképzelés az volt, hogy javuljon a légirányítás hatékonysága Spanyolországban. Az új törvény értelmében azonban az elmúlt 16 hónap alatt egyáltalán nem javult a hatékonyság, sőt éppen, éppen ellenkezőleg. Nagymértékben megemelkedett a munkaügyi viták száma, egyre több munkatársunk vesz igénybe pszichiátriai segítséget, kezelést, és ez nem csak a spanyol vállalatokra, hanem más nemzetközi vállalatokra is kihatással van. 2009-ben a késedelmek összesen 900 ezer percet tettek ki. 2010-ben ez 5 millió percre növekedett. Tehát mi változott 2009 és 2010 között, vagy 11 között óriási a megemelkedett a késések időtartama. És a bejelentett események száma is drámai módon megugrott. Ezt igazolta egyébként az Eurocontrol is. 2010-ben 96%-os volt az emelkedés, a spanyol légtérben bekövetkezett, bejelentett események számában. Az Egyesült Királyságban két millió ez a szám. Az A, B, C, D típusú események, az A a legrosszabb, tehát ezek az éppen, hogy elkerült ütközések. 2010-ben 2 millió 100 ezer mozgás volt, és A vagy B típusú egy sem. Úgyhogy én az Egyesült Királyság légirányítóinak gratulálni szeretnék. Németországban 2,7 millió volt, 4A típusú és 2B típusú és most kapaszkodjanak meg. Ugyanebben az időszakban, Spanyolországban az átípusú eseményekből a, az 1,7 millió mozgásból, tehát az átípusúban, amikor éppen hogy elkerülték az ütközést a piloták, 47 eset volt, és 90 B típusú. Ez egy év alatt. 12 hónap alatt ez azt jelenti, hogy havonta majdnem eh, minden héten eh, előfordult eh, egy éppen elkerült ütközés. 94 repülőgép, több száz utas ez volt az az esetszám, amikor éppen hogy elkerülték a baleseteket. Most átfogóan nézve, a jogi változások hatása messze menően negatív volt. Spanyolországban a szabályozókat nem veszik figyelembe, ami a biztonságot, illetve a munkaidőt illeti. És a tolmácsokra tekintettel én most eh, kérem a türelmüket. Itt ugyanis arról van szó, hogy ezeket a jogszabályokat, sőt a szerződéseket, a Lisszaboni szerződés sem tartják eh, tiszteletben. Torinóban a 2009-2009-es szabályzatot sem veszik figyelembe, ami a biztonsági rendszerekre vonatkozik. És van egy kötelezettség, miszerint bármilyen változás esetén biztonsági hatásvizsgálatot kell végezni. Spanyolországban az új szabályozót enélkül vezették be. a 206-2008-as irányelvet nem veszik figyelembe sem a 2000 214-est sem, a 14, 2002-14-est sem, és a 2078-as sem. Az Európai Szakszervezeti Szövetség is foglalkozott ezzel egy ügyjel, az és az európai állami vállalatok szervezete is. Tehát ezeket a jogszabályokat Spanyolország nem teljesíti, az Eurocontrol szabályait sem tartja, figyele, tartja tiszteletben Spanyolország, ami a több műszakban végzett munkára vonatkozik. A FATCA a nemzetközi légirányítók szervezete, illetve a pilóták szervezete, mind különböző dokumentumokat tett közzé a petíciónk megtámogatására, ezeket is rendelkezésre bocsátjuk. Az új munkaügyi keretet mindenféle dialógus nélkül fogadták el. 1300 panasz húzódik meg a petíciónk mögött. És mi európai polgárokként a következőt kérjük. Jogszerűségre van szükség, a spanyol légirányítók esetében megfelelő európai jogszerűségre, és oda kell figyelnünk, hogy milyen kockázatokkal jár mindez beszélünk az egységes európai légtérről. Ezek a dolgok tehát szorosan összefüggnek, és nagyon fontos, hogy biztonsági tanulmányok készüljenek, mielőtt bármiféle olyan új rendszer kerül bevezetésre, ami a légirányítást befolyásolja. Szeretnénk, hogyha az Európai Parlament lépéseket tenne, hogy ezt a problémát le lehessen zárni. Mi áldozatok vagyunk, és olyan körülmények között kell dolgoznunk, ami nem garantálja a biztonságunkat. Az új törvény életbe lépés óta 400 légirányítót bocsátottak el, illetve indult velük szemben fegyelmi eljárás. És ez egy gyalázat önmagában véve. A rendszert egyébként elítélte a légirányítók világszervezete is, és az a veszély fenyeget minket, hogy kizárnak minket az egységes európai légtérből. 2009. február, 2010. februárja óta tehát megemelkedtek az eseményszámok, és a különböző ügynökségek is felvizsgálatra szorították a spanyol hatóságot. Az Eurocontrol is készített 2010-ben egy jelentést, Úgyhogy én köszönöm az európai intézményeknek, hogy érdeklődést mutatnak a probléma iránt, és köszönöm a petíciós rendszernek is, hogy lehetővé teszi a petíciónk benyújtását. Köszönöm, amíg a kap szót. Köszönöm szépen. A bennünket képviselő szakszervezet nevében szeretném eh, megköszönni önöknek a lehetőséget. Ahogy kollégáim is mondták, eh, az általuk leírt helyzetben kívül komoly 2010 elején egy spanyol szolgáltató bejelentette, hogy egy oldalon megszakítja a tárgyalásokat e, a fizetések tárgyában. A spanyol kormány javaslatot tett arra, hogy egy 2010-es kormányrendelettel szabályozza a légi irányítási szolgáltatásokat. E, ezt a 2000 egy, ezt egy másik törvénye helyettesítenék. Ennek különböző következményei voltak, ezt a spanyol dokumentumban pontosan láthatják. légirányítók vagyunk, és az már elhangzott, hogy nem vagyunk elég hatékonyak, azonban a szolgáltató hamis adatokat adott az Eurocontrolnak ezzel kapcsolatban. Ebben olyan emberek is beleszámítanak, akik olyan munkát végeznek, amely közvetlenül nem kapcsolódik a légtér irányításához, és ilyen alapon számolták ki azt, hogy milyen mennyiségű munkát végzünk. Valójában, hogyha megfelelően néznénk az adatokat, akkor messze az európai átlag fölött lenne az eredmény. Ez a helyzetet egy spanyol eh, képviselő eh, tárta föl múlt hónapban, úgyhogy mindenki elismerte már azóta, hogy az Eurocontrol hamis adatokat kapott. Ugyanilyen fontos, hogy eh, sajtókampány is folyik, azt írták, hogy mindenki másnak kevesebbet írunk, és dolgozunk, és összehasonlítottak bennünket más országok irányítói, légirányítóival. Nos, az Eurocontrolnak ezzel kapcsolatban vannak adatai. Mondanék egy példát. A munkatörvény könyvének a bevezetője azt mondja, hogy több órát dolgozunk, mint bárki más Európában. Ez is megjelent a sajtóban. Itt van a dokumentáció kezemben, hogyha szeretnék ezt megtekinteni. Nos, én a változásoknak örülök, a spanyol kormány 27 jogi eh, instrumentumot, törvényt, rendeletet, eh, miniszteri, miniszteri rendeletet és egyebet eh, fogadott el, és ezeket arra használták fel, hogy megváltoztassák munkakörülményeinket, ránk erőltessék ezt. Mindenhez egy sajtókampány társult bűnözőknek és zsaralóknak tituláltak bennünket. Március 9-én új törvényt fogadtak el, amely új kereteket határoz meg számunkra, ez nem oldotta meg a helyzetet, amelyet elmondtam, felvázoltam az előbb. Ennek a megvalósítása eh, a szolgáltató részéről nem oldotta meg a helyzetet, súlyos problémák vannak, meg fogom önöknek adni ezt a 61 oldalas dokumentumot, Tehát az elmúlt néhány hónapban elég sok információt szolgáltattunk, és amikor az Eurocontrol látta, hogy visszaélésekre kerül sor, mindent ránk kentek, úgymond, jól lehet a mi munkakörülményeink minden európai e, polgára is kihatnak, akik e, légiközlekedési eszközöket használnak. E, mindez benne van az Eurocontrol jelentésben. Az idén jó néhány jogi változásra került sor, és ezek egyike ez volt, hogy mennyit lehet dolgozni maximális mértékben, ideértve a műszakbeosztás szabályozását is a mi szakmánkban műszakokban dolgozunk, hiszen napi 24 órát kell teljesítenünk, napi 24 órában dolgozunk. Ezeket a változtatásokat a kormány elfogadta, és a költség racionalizálása volt a cél. A túlóra azonban ezzel kapcsolatban volt egy médium, a média uh, kampányunk. A dokumentumot persze nőknek később át fogom adni, meglehetősen rossz volt a cégnél a cégvezetés, a gazdasági vezetés nem volt elég elég irányító, hiszen nem tudtuk az igényeket kielégíteni ennek eredményeként, ezen változások eredményeként óriási nyomás alatt dolgozunk, ahogyan ezt kollégám is elmondta, és nagyon komoly helyzetek alakulnak ki. Például Múlt nyáron például, és itt valós információkat adok, volt olyan kollégánk, akiknek éjjel-nappal, hétvégén, ünnepeken is dolgoznia kellett. 91 napig dolgozott, tehát 60, 62 napon keresztül folyamatosan kettő olyan napja volt, amikor pihenhetett, 29 napot dolgozott egyfolytában szünet nélkül, éjjel napa. Nyilvánvaló, hogy ez kihatása van a biztonsági kérdésekre. A cég azt szeretné, hogy, ha, hogy minden légirányító egynél több munkállomáson dolgozna egyszerre tehát azon kívül, hogy a forgalmat irányítja valaki, azon kívül a bejövő, beérkező forgalmat is irányítaná. Ez a gyakorlat hozta magával a Lake Constance katasztrofát, amelyben több mint 70 ember eh, meghalt. Az is lehetséges lenne, hogy, illetve lehetséges most már, hogy a pihenő napján is behívják a légirányítót, és hogyha nem vállalja ezt, akkor különböző szankciókkal lehet fölépni ellene. Ez megsérti a dolgozók alapvető jogait, miszerint méltányos, tisztességes körülmények között kell, hogy dolgozhassanak. Ez az új törvény csökkenti a biztonságot, ami kihat az emberek egészségére, hiszen fizikailag és pszichésen is kimerülnek, és ez, ahogy említettem, kihat a légiutazás biztonságára és Az adatok ezt magukért beszélnek, jó lehet a kormány megpróbálja tagadni ezt, az adatok rendelkezésre állnak, itt vannak az adatok. Különböző ö, módokon kihatott ez a biztonságra 350%-kal növekedett a késések aránya például. Jó lehet, kevesebb volt a légiforgalom összvolumene, mint a korábbi évben. 2008-hoz képest 2009-ben sokkal több volt a késés. Kevesebb forgalom mellett. Ez azt jelenti, hogy sajnálatos módon Spanyolországban mi vezetjük európai szinten a késedelmek szempontjából a listát, és a biztonsági szempontból se tartunk sehol. Úgy gondoljuk, hogy ez a spanyol kormány felelőssége. Ahogy kollégám már elmondta, úgy gondolom, hogy szükség van a kapacitások növelésére, a szabályozás megváltoztatására, jobban, eh, jobban szét kell választanunk egymást az egyes repülőgépeket, és így kevesebb lenne baleset is. Köszönetet szeretnénk mondani azért, hogy meghallgatok bennünket, és szeretnénk mindenkit arra bántorítani, hogy mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy ezt az ügyet, ezt a helyzetet megoldjuk, és hogy emlékeztessem önöket arra, hogy, eh, hogy hogy óriási eh, létszámban repülnek át emberek eh, spanyol légtéren évente. Köszönöm szépen! Mielőtt megadnám a szót, Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Azzal kezdeném, hogy a, elmondom, hogy a bizottság alaposan megvizsgálta a petíció tartalmát, nem csak az önöknek benyújtott petíció keretében, hanem különböző levelek alapján, panaszok alapján, amelyeket közvetlenül mi kaptunk. Szeretnék rámutatni arra, hogy Pérez Szagirle már kapott egy levelet Andor biztos úrtól 2010. július 27-én, és Jill úr is kapott ezt követően egy másik levelet 2010. novemberében. Ebben részletesen foglalkozunk minden konkrét felvetéssel, nem csak a petíció keretében, hanem általában az egyéb benyújtott panaszok keretében is. Megemlíteném még, hogy a bizottsághoz benyújtott panaszt a CAP projekt keretében nyújtották be, és a novemberi levelet követően a panasz benyújtói négy, héten, négy hetet kaptak arra, hogy észrevételezzék a válaszunkat. Ugyanakkor ezt nem kaptuk meg, úgyhogy ezért ezt az ügyet a bizottság maga részéről lezárta. Ami az eljárási aspektusokat illeti, tehát ez a helyzet. Rátérve most a tartalomra, nagy érdeklődéssel hallgattam a konkrét pontokat, és először is nem kívánom ezeket most megismételni, hiszen a bizottság ez idáig legalább két közleményt adott át a parlamentnek, amit gondolom a petíció benyújtói is megkaptak. Mint ahogy említettem már a válaszlevelünkben, igen részletesen vizsgáltuk a konkrét kérdéseket. Ugyanakkor engedjenek meg néhány általános megjegyzést. Valóban az itt felvetett kérdések nagyon fontos és vitatott kérdésekre vonatkoznak. A légi közlekedés rendszerével kapcsolatosan, a másik pedig a munkakörülményekkel kapcsolatosan. és nem csak a DG Employment, hanem a DG Move is részt vesz, illetve részt vett a petíció benyújtóinak adandó válasz kidolgozásában. Számos írásos kérdést kapott az Európai Parlament, amiben többek között a sztrájkjog is említésre kerül, illetve a sztrájk, amire Spanyolországban sor került, és a bizottság is foglalkozott ezekkel a válaszában. A felvetett kérdések egy sor alapjogot érintenek, és nyilván mindenki tudja, hogy a bizottság nagyon nagy jelentőséget tulajdonít ezen alapjogoknak. Itt most például a az egyesülési jogról, a kollektív megállapodáshoz való jogról, a sztrájkjogról van szó, illetve olyan jogokról, amelyeket a Lisszaboni szerződés is tartalmaz, illetve az emberi jogi karta. E két dokumentum pedig jogilag kötelező érvényű. Meg kell említenem még azt is, hogy a Lisszaboni szerző, az a tény, hogy a Lisszaboni szerződésnek részét képezi az emberi jogi alapkarta, ettől még nem szélesedik az Európai Unió kompetenciája. A karta egyik bekezdése szerint bekezdések kifejezetten az európai intézményekre vonatkozik. És a tagállamok csak annyiban érintettek, amennyiben ők hajtják végre az európai jogszabályokat. Tehát felmerül a kérdés, hogy az itt felvetett kérdésekre mennyiben vonatkoznak az egyes irányelvek. A petíció benyújtója egy sor irányelvet felsorolt, amelyek eh, itt eh, alkalmazandók, illetve amelyek sérültek eh, az esetükben. A válaszunkban, most minden részlet nélkül azt mondtuk, hogy számos EU e irányelv, amit a petíció benyújtója említett, nem releváns. Például a 2002-14-es a munkavállalókkal való konzultációról szóló irányelv, vagy a 99-es, 70-es, ezek közvetlenül nem kapcsolhatók az ügyel. A 2078-as, ami a diszkrimináció tiltásáról szól, sem közvetlenül releváns. Ugyanakkor viszont számos olyan kérdés van, amelyekre a irányelvek vonatkoznak. Ilyen például az egészségügyről és biztonságról szóló irányelv. Számos EU jogszabály foglalkozik az egészséggel és biztonsággal, például a 2003 per 33-as, illetve az általános egészségről szóló irányelv. Ahogy említettem, alaposan megvizsgáltuk a, azt, hogy a spanyol rendelet mennyiben kompatibilis az említett EU-s jogszabályokkal és arra a következtetésre jutottunk, hogy nincsen ellentmondás vagy inkom- inkompatibilitás. És elsősorban a nemzeti hatóságok illetékesek az EU jogszabály végrehajtásában. A mai beszámolóból az világlott ki, hogy a március 9-i új törvényt mi nem kaptuk meg. Ezt nem tudtuk vizsgálni, hogy mennyiben felel meg az EU-s jogszabályoknak. 60, egy 61 oldalas anyagot említett, talán hasznos lenne ha ezt megküldenék nekünk, hogy megvizsgáljuk a kérdést. Még egy második dolgot is szeretnék említeni. Én feljegyeztem az említett példát arról a munkatársukról, aki 65 napon keresztül gyakorlatilag szünet nélkül dolgozott, és ha jól írtam fel, akkor 29 napig folyamatosan dolgozott. A kérdés tehát még egyszer az EU jogszabályok alkalmazásával kapcsolatosan merül fel, hogy Spanyolország hogyan ültette ezeket át. a spanyol munkaügyi felügyeletnek kell átadni, és a bíróságoknak, akik majd eldöntik, hogy mennyiben helytálló a végrehajtás. A bizottság nem ugyancsak ezen az alapon tud dönteni. Végezetül pedig a légi közlekedés biztonságáról is szeretnék szólni, ez rendkívül fontos egész Európa szempontjából. A Szociális Párbeszéd Bizottság is foglalkozik ezzel a kérdéssel. Ez az a bizottság, ahol a szociális partnerek képviseltetik magukat. A DigiMove is figyelemmel kíséri a fejleményeket, és már utaltam a válaszokra, amit önöknek megküldtünk, ezekben is hosszasan foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, és azt vizsgáltuk, hogy az EU-s jogszabályoknak mennyiben felelnek meg a spanyol szabályok. Tehát a bizottság szolgálatai és a DG Move arra a következtetésre jutott, hogy a nemzeti hatóságok feladata vizsgálni a gyakorlatban felmerült problémákat, és ez nagyrészt vonatkozik az itt felvetett kérdésekre is. Természetesen én készen állok további kérdéseket megválaszolni, amennyiben lesznek. Köszönöm, itt Urgász kolléga kap szót. Eh. Köszönöm, elnök asszony. Ez egy jól ismert téma országunkban, Spanyolországban. Miután meghallgattam a petíció benyújtóját, hallottuk, hogy mi történt, a bizottság azt mondta, hogy válaszolt, és azt mondja, hogy ez egy nemzeti, ez egy tagállami ügy. És ezt Spanyolországban kell megoldani, ott kell rendezni, a spanyol bíráknak kell beavatkozniuk, és nekik kell dönteniük ebben az ügyben. Amikor egy ideje először láttam ezt a petíciót, akkor arra gondoltam, hogy ezt a petíciót vissza kell vonni, mert itt nem annyira a biztonság, nem annyira a munka, hanem a biztonság szempontjain alapul. Tehát itt az vetődik fel, hogy hiányos a biztonság, és ijesztő adatokkal szolgált a petíció. Mindenképpen ijesztő ezen adatokat hallani. Önök szerint tehát hiányzik a biztonság a spanyol légtérben, tehát az európai légtérben is ezáltal. Nos, tekintettel ezen súlyos vádakra, amelyek itt felvetődnek, itt van például az Eurocontrol dokumentuma, Nos, mindezt előre bocsájtva szeretném feltenni a kérdést az Európai Bizottság képviselőjének, hogy hogy azok az adatok, amelyeket itt most bemutattak a petíciós szakbizottságban a biztonság hiányára vonatkozóan, ezekkel rendelkezette a bizottság, hiszen ez nyugtalanít minket, és ez nem csupán a spanyol légtérre, hanem az európai légtérre is vonatkozik. Az Európai Bizottság tehát ismeri ezt a helyzetet, tehát ismeri a biztonság hiányára utaló adatokat, hiszen a bizottság adatokat kért az imént a mm, petíciót benyújtóktól. Harmadsorban mit fog tenni a bizottság, az Európai Bizottság mindezek után? hiszen mindannyian utazunk repülőn, tehát aggaszt minket ez a helyzet. Mit tesz tehát a bizottság ezen ügyel kapcsolatosan? Elnök, köszönöm, az úr. Yes, presidenta. Köszönöm, elnök asszony. Nos, az egyik eh, petíciót benyújtó fél azt említette, hogy megkérje a petíciós szakbizottságot, hogy tegyünk meg, amit meg tudunk tenni. Olyan helyzettel nézünk szembe, amelyben úgy tűnik, hogy ö, problémát jelent azt is eldönteni, hogy egyáltalán mi a funkciónk. Nem bíróság vagyunk, nem olyan testület vagyunk. Tehát valóban testület vagyunk, amelynek sok tagja van, és meghallgatjuk önöket nagyon sokan egyetértenének önnel, azonban a Peti Szakbizottságnak nincsen ö, olyan felelőssége, hogy egyetértsünk vagy nértsünk egyet, nincs lehetőségünk arra, hogy reagáljunk ezekre a követelésekre, ezek egy része ugye munkakörülményekre vonatkozik. Tehát nem is mennék bele ilyen részletekbe. Casos parciales, no? cosas que se publicaron, dejaron de publicarse, en qué... Nyilván különböző ügyek vannak, különböző döntések voltak, különböző feltételek, dokumentumok kerültek kiadásra. Megnézték, hogy milyen a helyzet a légi forremrányítás terén különböző európai országokban, hol dolgoznak hosszú munkaidőben. És gyakran előfordul az, hogy azok, akik hosszú órákat dolgoznak jó pénzért, azok nem érzik a stresszt, és amikor hirtelen kevesebb pénzt kapnak, akkor hirtelen nagyon megérzik a stresszt. Tehát vannak munkaügyi kérdések, vannak biztonsági kérdések, ezek nem ugyanazok az ügyek. Nyilván mindannyian megoldásokat keresünk, de nem mi vagyunk az egyetlen és a végső szerv, amelynek a megoldást meg kell találnia. Hogyha az Európai Bizottság azonban azt mondja, hogy az európai szabályozás nem sérül, akkor ezt a petíciót automatikusan le kell zárni. E, mert ennél többet nem tehetünk. Azért vagyunk hogy meghallgassuk önt, és azt mondhatjuk, hogy kedves bizottság, ahogy itt a Reis úr is mondta, van itt most jogsértés, vagy nincs? Szóval megsérülnek az európai alapelvek, vagy nem? Ezt megtehetjük. De nem vagyunk bíróság. Nyilván van szerepünk, amelyet játszunk, Két félelem van tehát. Lehet, hogy egy nagyon alaposan kidolgozott eh, tárgyalási folyamat után és egy jogalkotás, az érvegyes jogalkotás alkalmazása után tökéletesen meg tudjuk oldani azt, hogy az európai normatívák érvényesüljenek a munkaterén. És Ugyanakkor itt van ez a rendelet is, amelyet a dolgozók 85%-a már elfogadott, jóváhagyott. Úgyhogy van egy rendelet, eh, sokan ezt nem szeretjük, főleg azok, akik szakszervezeti emberek vagyunk. de születtek meg a megállapodások, a tárgyalások során, és elfogadásra került ez a rendelet. Ami a többi kérdést illeti, van, ami aggaszt, az, amit a biztonságról említett, ugyanaz a dokumentum, amelyet az eurokatra kibocsátott, említést tesz olyan dokumentumokról és sajtócikkekről is, amelyek eddig nem hangzottak, ezeket angolul felolvasom esetleg. Ezekben az szerepel, hogy a szövegek nem megbi- az, az adatok nem megbízhatóak. Consistency in reporting and assessing incidents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 és ami a rendelkezésemre áll. Na most mindezt elmondva azt szeretném mondani, szeretném megerősíteni, kijelenteni, hogy ilyen körülmények között úgy tűnik nekem, hogy néhány állítás, amelyet elhangzott, nem csak a petíciós szakbizottság előtt, amely felelős ugye maga feladataiért, hanem a sajtó előtt is, az európai kommunikációs sajtó előtt. Nos, ezek az állítások riasztóak, félelemkeltőek, alaptalanok, és felelőtlenek. És ezen kívül ennek eredményeként rendkívül mértékben ö, sértik országom, országom ö, érdekeit. Szeretném, hogyha ezt, érdekeit szeretném, hogyha a kollégáim világosan látnák ezt, hiszen mindannyian ö, a, a légi közlekedés alap ö, legfontos, egyik legfontosabb felszámolási csoportjához tartozunk. Tehát félelemkeltőek, megalapozatlanok, eh, riogatóak és adott esetben fenyegetőek, eh, veszélyesek az országon, országon Sanyország érdekeire ezek az állítások. Eh, olyan állítások ezek, amelyek, amelyeket kénytelen vagyok teljes szkepticizmussal fogadni, és perspektívával kell ezeket helyezni eh, annak alapján, amit az Európai Bizottság elmondott ezen állítások tekintetében. Ezt szeretném volna elmondani, és nyilván ezt oly módon fogalmazom meg, hogy mindazokkal szemben, akik a petíciójukat itt megjelentek, teljes eh, személyes, eh, személy, hát személyükkel szemben teljes tisztelettel vagyok. De úgy gondolom, hogy nem szabad összezavarodnunk, tévednünk, nem szabad zajt csapni és összezavarni a sajtót, illetve megvezetni úgymond a szakbizottságot. Még hárman kívánnak felszólalni, és aztán le kell zárnunk, hiszen következik a koordinátorok ülésen. Meyer kolléga, kérem legyen rövidebb. Köszönöm szépen, rövid leszek. Először is köszönöm a petíció benyújtóinak a tájékoztatást. Igen, Részben nehéz kérdésről van szó, felmerül a kompetenciánk kérdése, az EU párt, melynek én is képviselője vagyok, tiltakozott a légi forgalommal kapcsolatos szolgáltatások privatizációjával szemben. Ha az egész folyamatot megvizsgáljuk, a szociális konfliktusok kérdését, akkor Nehéz azt mondani, hogy egyértelműen sérült-e bármilyen Európai Uniós jogszabály. Ez a tájékoztatás nagyon érdekes volt, de mindenféleképpen tisztázásra szorul. Igen, kaptunk önöktől most egy tájékoztatást. A spanyol légtér biztonsága különösen eh, tekintettel az Eurocontrollra, illetve az egységes európai eh, égboldra. Ezeket a kérdéseket eh, nyitva kell hagyni, ezeket még pontosítanunk kell, meg kell alaposabban vizsgálni. Én nem hiszem, hogy a PETI szakbizottság pusztán figyelmen kívül hagyhatja ezt a tájékoztatást. Ha megengedi, illetve Auken asszony konkrétan, ha megengedi, nagyon fontosnak tartom, és ez a formális kérésem, hogy egyelőre hagyjuk nyitva ezt a petíciót, ami a légi közlekedés biztonságát illeti, és tartsunk egy vitát majd erről a későbbiekben. Elnök asszony, a petíciós szakbizottság tagjaként azt hiszem, hogy korlátozott eszközeink vannak ezzel a témával kapcsolatosan. A foglalkoztatásügyi szakbizottság tagjaként érdekel ez a foglalkoztatásügyi probléma, amely a munkakörülményekre is vonatkozik a spanyol légi irányítók esetében. Magánpilótaként örülök, hogy meg menekülhettem ezen súlyos zűrzavas állapotoktól a spanyol légtérben, de azt hiszem, hogy ezen szakbizottság, ahogyan Meyer úr is elmondta, továbbra is nyitott kell, hogy illetve a petíció továbbra is nyitott kell, hogy maradjon, és ahogyan a bizottság is javasolta, kicsit el kell mélyülni ebben a témában az orosztat adatok alapján, és ahogyan Martinez úr, illetve a petíciót és mondta, azt javaslom, hogy a két témával kapcsolatosan foglalkozzon a parlament ezzel, tehát egyrészt az egészség kérdésével, a légi irányítók, a spanyol légirányítók egészségével, valamint a biztonsággal valamennyi európai polgára vonatkozóan, akik az egységes légtérben mozognak, ahol ugye egységesek a jogszabályok, egységes a képzés, és egységes szigor kell, hogy uralkodjon, amely nagyon fontos. Elnök, köszönöm, Oken asszony. Rövid leszek, mert háromnegyed órája foglalkozunk ezzel, megdöbbentő ez ahhoz képest, amit egyébként szoktunk csinálni, különösen figyelembe véve azt, hogy ez a petíció eh, a szakbizottság számára befogadható. Nos, ez valóban a nemzeti ügy, tagállami ügy, E, a biztonsági vonatkozásai e, viszont azonban érdemes bele e, néznünk, de úgy gondolom, hogy itt most már le kéne zárni, vagy akár nyitva is lehet hagyni. Mindenesetre megdöbbentően sok időbe telik ennek az ügynek a megbeszélése sok nagyon fontos petícióhoz képest. Úgy gondolom, hogy a probléma az, hogy a polgárok nem eh, tudnak tiszta képet nyerni arról, hogy mi a mi, kompet, mi a mi kompetenciánk, és mi a tagállami kompetencia. És többet nem is akarok mondani. Úgy gondolom, hogy én vagyok a legfáradtabb az összes képviselő közül most. Köszönöm Oken kollégának. Egy percben adok szót a petíciót benyújtónak. Mind a kettőknek egy-egy percet. Most lehet, hogy gyorsabban fogom tenni Martinez úr, azt mondanám önnek, hogy ön olyan asszosítást tett, ami, ami, ami méltatlan. Nem csak beszélünk a levegőben, alapvető jogaink vannak a Lisszaboni szerződés értelmében, és ez nem választható el a polgári státuszunktól, az európai polgári eh, státuszunktól. Ki kell vizsgálni az ügyeket, megoldásokat kell találni föl tudnám olvasni a szöveget is önnek, hogyha ezt kérne, sőt, az Európai Parlament weboldaláról kinyomtatott szöveget olvasnám fel, amely bíróságon kívüli megoldásokat javasol a problémáinkra, e, azaz e, az önök bizottsága e, missziókat, látogatásokat szervezhet, és ezeknek az eredményét az Európai Parlament plenáros ülésére behozhatja és közelebb viheti ezzel európai, az Európai Parlament munkáját a polgárokhoz, és az ügyeket magukat is. Úgyhogy nem csak a levegőben beszélünk, nem azért jöttünk ide, hogy, hogy ugassuk a hódat. Eh, az, és eh, szeretnék válaszolni a bizottságnak is. Nagyon konkrét dolgot. Az Európai Bizottság válasza a motivált bennünket arra, hogy megjelenjünk önök előtt. Jelen pillanatban a bírósághoz is fordulunk. Simkáz úr véleményét is szeretnénk megkapni. Reding asszony csapatát is támogatjuk az alapjogokkal kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy olyan problémáról van szó, amely egy biztonsági probléma meg minden urat az Eurocontrol részéről ugyancsak tájékoztattuk, és nyilatkozatot kértek tőlünk, hiszen 1300 olyan dolgozó dolgozik ilyen területen. A biztonság szempontjára már valamennyi kolléga figyelmét felhívta, ezzel kapcsolatban fogunk majd bővebben foglalkozni que por favor no es el señor Laszlo Andor. Nos, teljes tisztelettel a szociális kérdések iránt, ez egy biztonsági ügy. 30 másodpercet kérnék én. Igazán Martinez úrnak ezek az adatok, Európai Uniós adatok, igen, Európában csökken eh, a balesetek aránya, Spanyolországban növekszik. Ugyanaz a jelentés. Eh, erről ön azt mondja, hogy ez riogatja az embereket, nem igaz. Ez 47 eh, százalék a növekedés. Itt van a jelentés, megkapja, megtalálja az adatokat az Eurocontrol jelentésében, amelyet egy hete adott ki az Eurocontrol. Ez a valóság. Nézzék, Nem tudom, hogy minden rendben van-e, ami a munkaügyi kapcsolatokat illeti. Mi önként nem veszélyeztetjük a biztonságot. Nem is tudnék erre méltó reakciót találni. Hagyj reagálja csak a bizottságnak. A tagállami hatóságok ezrével kapnak panaszokat a helyzettel kapcsolatban és ezzel együtt még mindig várunk arra, hogy az első választ megadják, más tenni való nincs. Köszönöm, ezt a petíciót tehát nyitva hagyjuk, és kérem, hogy leginkább a biztonság szempontjaira összpontosítsunk, és talán ezzel majd bővebben foglalkozunk a koordinátorok ülésén is, hogy milyen utat alkalmazhatunk ebben az ügyben. Köszönöm a szakbizottság nyilvános ülését, ezzel lezárom, megadom a lehetőséget a közönségnek arra, hogy hagyja el a termet a koordinátorok ülése előtt.